szomorú bejelentésem van. Ian Paisley volt tagunk, 88 éves korában múlt pénteken elhunyt. 25 évig volt ennek a parlamentnek a tagja, és Írország első miniszterelnökeként vett itt részt a parlament munkájában. Hölgyeim és uraim, szeretném tájékoztatni önöket, hogy több kolléga fordult hozzám, hogy ebben a percben, ezekben a percekben újabb drámai menekült áradatokról. A libiai partoknál 250 menekült egy hajóbalesetben életét vesztette, 36-ukat sikerült kimenteni, de valószínűleg 250-en életüket vesztették. Málta részéről is ez hatalmas tragédia. Az az erkölcsi kötelezettségünk, hölgyeim és uraim, hogy megakadályozzuk ezt, hogy a jövőben ilyen humanitárius katasztrófák bekövetkezhessenek. Ezt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak. Hölgyeim és uraim, a múlt héten közöltem özökkel, önökkel, és most szeretném megesmételni, hogy holnap a szavazás előtt 360 fokos szögű felvétel készül majd itt a plenáris teremben. Elnézést javítom magam, ez szerdán lesz a szavazás előtt, tehát minden egyes képviselő, aki a teremben van, felvételre került, tehát egyszer készítünk egy 360 fokos szögű felvételt, úgyhogy kérem gondoskodjanak róla, hogy itt legyenek, mert nagyon sok ember számára ez lehetőséget nyújt az új modern technológiákkal, hogy beazonosítsák, hogy a képviselők hol ülnek, és akik a Visitor Centerben, a látogatói centrumban vannak a parlamentben, ők is tájékoztatást tájékozódhatnak így. <laughs> Royal úr éppen most közli velem, hogy sminkelést is kérhetnek a fotózás előtt, hogyha kívánják. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tehát szerdán a szavazás előtt 360 fokos szögű felvétel. A jegyzőkönyve a júliusi 17 július 17-e ülésnek elérhető. Van ellenvetés? Hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítom. Hölgyeim és uraim, né- néhány bejelentésem lenne. Először is a felelős spanyol hatóságok